Térjünk át a heti munkatervünkre. Azonnal Posszelt úr, az elnökök értekezlete az eljárási szabályzat 135 cikke értelmében kiosztotta az érvényes napirend tervezetet. Mostanáig nincsen kérelem a napirend tervezet megváltoztatására. Posszelt úr. Mikor? Köszönöm, elnök úr. A külügyi szakbizottságban hónapok óta nagyon font, négy fontos bővítési jelentést készítettünk elő. Kényes kérdésekkel is foglalkozunk, ezek belül Szerbia és Koszovó között. E jelentések hónapok óta szerda délután vannak napirenden. Kormányzati delegációk, delegációk, újságírók utaznak csak ezért a napirendi pontért ide. Aztán csütörtök délután, anélkül, hogy a frakciók számára ezt ismerté válna, a konferen- az elnök a kettekezete leveszi a napirendről ezt a témát. Úgy működik ez, mint egy keleti bazár. Minden frakcióvezető előáll egy javaslattal, a végén kisül ebből valami, Egyiptomtól Ukrajnáig bármi fölmerülhet, mint, a, mint egy bazári alkuban, és az egészet átteszik aztán áprilisra. Szeretnék tiltakozni ezen eljárásán ellen, és felkérem az elnökök értekezetet, hogy jövőben végezze komolyabban a munkáját. Posselt úr, mint régi résztvevője az elnökök értekezletének, mondom, hogy ne sértse meg a Perzsa bazárt ezzel az összevetéssel. Mert hogy egy sor nagy súlyú oka van annak, hogy napirendi változást eszközöltünk, ezeket most nem tudom elmondani, de hát így áll a helyzet. Ezeket a jelentéseket a következő plenáris hétre tették át, ez tény. Ám tudomásul vettem a tiltakozását. Van-e a mai napi rendel kapcsolatban egyéb hozzászólás, felvetés? Igen, parancsoljon. Én szeretném azt javasolni, hogy azok a viták, amelyek Szerbia csatlakozásáról és Koszovó csatlakozásáról szólnak, ne áprilisra tegyük át ezeket, áprilisra, áprilisára, 3000 áprilisára napoljuk el őket. Herr, Herr Kollege. Képviselőtársam, hozzászólása időbeli dimenziója mélyreható, ám 6 óráig kell ezeket bejelenteni, különben mind a két időhorizont eléggé kevés lesz reális. Ódi úr. Merci, monsieur le président. J'hésite à intervenir parce que... Köszönöm, köszönöm, elnök úr. Nem szívesen szólok hozzám, mert a következő Európai Tanácsülésről szerdán kell beszélnünk, azt fogjuk tárgyalni, illetve a februári csúcs konklúzióról is. Kérdésem egyszerű, van Rompuy úrat, elnök urat meghívtuk-e? Hogyha igen, akkor ő nem fogadta a meghívásunkat. Szerda délelőtt ugyanis különösen alkalmas lenne arra, hogy jelen legyen. Az Európai Parlamenttel vitázhatna a februári csúcs zárónyilatkozatáról, illetve a következő csúcsról is. Láttam a napirendjében, a tervezetben, hogy nem lesz itt van Rompuy elnök úr. Szeretném tudni, hogy mi nem hívjuk őt, vagy ő nem fogadja a meghívásunkat. Szívesen, hát, kolléga Odi. Odi kollega jól tudja, hogy itt nagyon nyílt elnök kertekezete ülés volt. Van Rompuy úr pedig rögtön a tanács ülése után azonnal tájékoztatott bennünket ennek eredményéről. Nem tudom, hogy a szerdai vita további eredményeket is hozott-e, mint amiről tájékoztatta az elnök a kertekezetét. Én abból indulok ki, hogy a tanács elnöke logikus módon sütörtök, sütörtök ülést készít elő. Jól tudják, mennyire szenvedélyesen és kitartóan harcolunk azért, hogy eljöjjön. Ezért, Odi úr, az ön harca sokszor eléggé magányos ezen cél elérés érdekében, mert hogy van a rompúj megjelenjenek körben. Van-e további hozzászólás, ha nincs, akkor ezt tudomásul vettük így, akár csak a napi rendet. Kezdjük a nemzetközi nőnappal foglalkozó napirendi ponttal. Keleger úr? Sie müssen ein Mikrofon nehmen. Mikrofonba kell beszéljen, kérem. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék panaszt benyújtani mert úgy tűnik számomra, hogy hazám, Írország eh, nyelvét erősen diszkriminálják most már hat éve. Az Európai Parlament honlapjáról beszélek, amely 22 nyelven elérhető. Van egy hivatalos nyelv, amely ilyen nem elérhető ez a honlap. Ez pedig az ír. Pedig az Európai Bizottság és a miniszterek tanácsának a honlapja is elérhető írő. Geleger úr, Geleger úr, ebben a házban, nem ebben a házban kell ezt a vitát elkezdje, hanem nem, nem tartozik a napirendi ponthoz az ön által felvetett téma. A website fenntartójával kell kapcsolatba lépjen, és meg is besz- velem is nyugodtan megbeszélheti ezt a témét, akár írásban is eszmét cserélhetünk, megoldást is találunk rá biztosan, de most a nőnappal foglalkozunk. Ehhez pedig nem tartozik az ön felvetése. More Sárt ki asszonyi a szó, aki felvezeti a napi rendi témát. So, wo ist Frau Morin Chartier? Hol van Morin Chartier asszony? Parancsoljon. Monsieur le Président, je voudrais... Köszönöm, elnök úr. Először is Vivian Redinget szeretném üdvözölni, az Európai Bizottság elnök, alelnökét, nem csupán jelenlét